I can bring the meeting to order, I can now see you because Mr. Jó reggelt kívánom, min kívánok mindenkinek. Á, volt, aki már leült és vitte az összes mindenféle számítógépes eszközét magával. Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. És akkor az elnöki közleményekkel fogunk kezdeni. Megint van látogatói csoportunk. Meissner kolléga szavazókörzetéből, Hannover környékéről, de hogyha tudom, akkor valaki nagyon korán jött, igen, ott integet is, akinek még Hannoverbe be kellett buszoznia, nagyon korán kelt fel, hogy a többieket elérje Hannoverben. Na hát remélem, hogy élvezik majd a mai látogatásukat, és jó emlékekkel távoznak, de természetesen érezzék jól magukat, remélem, hogy ez így lesz. A második elnöki közlemény, mielőtt a koordinátori ülést összefoglalom, hogyha ezt megengedik, akkor szerettem volna a kollégáknak elmondani, hogy ma van az utolsó nap, hogy Júlia, az én asszisztensem itt marad velünk, ő az Európai Vasúti Szövetséghez fog átmenni, ő volt az én kősziklám az öt éves elnöki tevékenységem során, és tudom, hogy egyébként a titkárság is nagyon sokat támaszkodott rá, és külön kérték, hogy köszönjem meg Júlia munkáját. Nagyon szépen köszönjük a múltbeli segítségedet, és minden jót kívánunk a jövőben. Nos, nézzük akkor március 17 és február 20-ai koordinátori ülések összefoglalóját. Shift to Rail, ez az első, írt, levelet írtam az ITRE szakbizottságnak, hogy legyenek szívesek a mi megjegyzéseinket bevenni, és ezután a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságnak is írtam, hogy tájékoztassam őket a mi szakbizottságunk véleményéről. Következő a komitológia, 16-17-i hírlevélben szerepel, és egyéb dolgok, a koordinátorok azt mondták, hogy a bizottsági hatástanulmányokra vissza fognak térni. Leipri jelentés kapcsán. Aztán tegnap nem osztottunk szét semmilyen jelentést, ezt majd az új parlament fogja megtenni, tehát hogy a kollégák között szétosztják a jelentéseket. A koordinátorok azt ajánlották, hogy a a busz és távolsági buszszolgáltatások nemzetközi piacára vonatkozó anyagokat, korrigendumokat tegyük át a következő parlamenthez. Van még egy kis pénzünk, ami megmaradt. Nils velünk szokott dolgozni, ő foglalkozik ezzel, valamit kellett neki is, hogy valami munkát kellett neki adni, három tanulmányt adtunk neki, költség, közlekedés, aztán a Shift to Rail, illetve az EU kikötők, volt a három téma. Utána meghallgattuk Jordan előadását, aki az Európai Hozzáadott Érték egy osztály vezetőjeként beszámolt a közlekedési állapotokról, de ez még nagyon előzetes jelentés, amit ő készített, és a koordinátorok hallottak róla. Aztán komitológia megint, jött ugye a következő köteg hírlevél tegnap is, és az egyéb napirendi pont alatt a zöldek egyik felvetését beszéltük meg, a finanszírozás és átláthatóság kérdését abban állapodtunk meg, hogy Kalasz biztos úrnak levelet ír az elnök a torinói projekt kapcsán, és ne felejtjék el a kedves képviselők, hogy van szóbeli kérdés, ebben a témában. Az áprilisi plenárisra kerül majd ez a napirendre, de ettől függetlenül Kalász biztos úrnak el fogom küldeni ezt a levelet. Ennyi történt a koordinátorok ülésén, van a kérdése valakinek? Ha nincs, akkor rátérnék a szavazásra. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy 11 órakor Kallász biztos úr eljön hozzánk, és beszámol nekünk a legújabb fejleményekről, ugye a közlekedési tanács legújabb fejleményeiről. Tehát még egyszer 11 órakor. Na, akkor mindenki készen van, teszteljük a rendszert, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Jó, jól működik a rendszer. Kell-e valakit emlékeztetnem? A végszavazás kapcsán az új szabályokról, mivel ugye jön az új parlament, a végszavazás az név szerinti szavazás lesz. Nem kell semmi újat csinálniuk, csak legyenek tisztában azzal, hogy név szerint rögzíti a rendszer a szavazatokat a végszavazásnál. Az első szavazás, tehát tanács és a bizottság megállapodásának jóváhagyása, a tengeri felszerelés vonatkozó irányelvjavaslat és a 998 EC irányelv hatályon kívül helyezése, Itt csak egyetlen egy szavazás van, ez a végszavazás. Megnyitom a szavazást, remélem mindenkinek a kártyája bent van a gépben. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 32 igen, 2 nem szavazattal és egy tartózkodással. Dominik eh, Rikének gratulálunk, ő volt az előadó. A következés az a tanács és parlament megállapodásának a jóváhagyása. Melyik javaslatra vonatkozik ez? Az, Euró, az EMSZA finanszírozására vonatkozó megállapodás, a tengeri szennyezés, a hajók által okozott tengeri szennyezés, illetve az olaj és gáz infrastruktúra által okozott tengeri szennyezés. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk, 30 igen, 5 nem és e- szavazattal és egy tartózkodása. Keith Taylor volt az előadó, gratulálunk neki. A következő az is egy rendeletre vonatkozó javaslat, a tanács és a bizottság megállapodásának jóváhagyása. Ez a 718 per 1999-es rendelet a NAJADIS közösségi flotta kapacitási politikára vonatkozó megállapodás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom. 34 igen, két nem szavazat és két tartózkodás, ezt is elfogadtuk, úgyhogy gratulálunk előadó asszonyunknak, Corinne Wortman Kolnak és a csapatának. Hát valahogy én abban reménykedem, hogy a következő is ilyen egyszerű lesz. Most következik egy szavazólista, itt is rendeleti javaslatról van szó. A közösségben közlekedő egyes közúti járművek legnagyobb engedélyezett mérete a belföldi és nemzetközi forgalomban, valamint a legnagyobb engedélyezett súlya a nemzetközi forgalomban. Előadónk Jörg Leitfried, itt van, nagyszerű, akkor csapjunk a lovak közé. Azt hiszem segítene, hogyha a kamerások egy kicsit arrébb állnának, mert nem látom az embereket. Ugyan szívesen venném, hogyha a néppártiakat nem kéne néznem, de azért jobb, hogyha mégis nézem őket. 49-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Most jön az egyes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Ezután 14-es. Ké van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 132 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Lapozunk. Százhetvenkettő. Mindenki Tudja, hogy hol állunk mellette? Ellene. Tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, a 172-est ellenőrizzük. Az ECR képviselőiből egyel több van. Vote is closed. Lezárom a szavazást. 15 igen, 18 nem szavazat, és 5 tartózkodás elutasítottuk. 171 mellette, ellene, tartózkodás, ezt is ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 171-esről. Mindenki szavazott, akkor lezárom. Hát ez látható, hogy elutasítottuk. 182 mellette ellene tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom akkor. Ezt is elutasítottuk. Nézzük a 175-ös, 181-est együtt, ki van mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Hármas kompromisszum. Ellenőrizni szeretnék? Jó, akkor ellenőrizzük a 181-est. Megnyitom. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Elutasítottuk. Tehát hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Tizenkilences következik nálam, és a 21, 27, 31, 341 el egyben, és még a 8-as is ide tartozik, tehát ez a blokk egyben, ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Ellenőrizzük ezt, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom. Elutasítottuk. Akkor 202-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 221 és 68 egybe mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 226 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Tehát a 226-osról megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítottuk. 220 és 238 egybe mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 223 mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. 224 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 222 mellette, jaj, bocsánat, ez okafogyott, a következő három okafogyott, tehát elérkezünk a kompromisszumig, négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Akkor mindenkinek más az oldalszáma. Ez a gond. A 237-es módosító következik mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 237-est, azt hiszem elfogadtuk. Everybody voted, vote is closed. Ha mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. 239 mellette, ellene, tartózkodás, a 239-est ellenőrizzük. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük. Lezárom, nézzük, elutasítottuk. Akkor az ötös kompromisszum következik mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor a hatos kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 328-as mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük? Jó. A 328-asról megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Biztos voltam ebben, hogy elutasítottuk. 3.30 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 45-ös mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 329, ja, az kiesik, akkor a 331-es törlés mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 46-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 337-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 338, 339, ezek a hasonlók, azonosak, mellettük ellenük tartózkodás. Ellenőrizzük a 338-339-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 345 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 342, 344 mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva. 343-as, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 346 mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 364 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Preambuló bekezdések 52-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 51-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 53-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 1-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 55-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 56-os mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, az 56-ost ellenőrizzük, lezárom a szavazást. Igen, azt gondoltam, hogy elfogadtuk, és el is fogadtuk. 57-es 57-es, hogyha csatők az 56-oshoz mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 58-as mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük ezt is. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hatvanas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 64-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 61-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A következő 69-es mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 69-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elutasítottuk. 66-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 67-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 70-es. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 70-es, okafogyott, 71-es, is. I tell you what, timing is usually brilliant, isn't it? Every time in the middle of a vote. So. Ez szuper, mindig az szavazás kellős közepén. 72 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 4-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 75 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 93 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 108 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 110 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 115 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 113 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 112-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 112-est, megnyitom, megnyitom a szavazást, meglátjuk, hogy elutasítottuk-e. Remélem be tudom addig gyorsan tenni a teá, a füvemet a teába. Mindenki szavazott, lezárom. El, nem, nem, mondja az elnök úr, elutasítottuk. 114 mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 9-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 9-est, megnyitom a szavazást. It's all over the place, isn't it? <laughs> Everybody voted? Mindenki szavazott? It's closed. Reject. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 116 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 117 mellette, 8, bocsánat, 118 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 119 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 120 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 121 combined, while those in favor. 121 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. 122 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 123 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 124 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 125 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. A 125-ösről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 126 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 127 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 127-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. A 128-as nem lehet elfogadni, végszavazás következik, megnyitom a szavazást. Most név szerint szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 35 igennel, 4 nemmel, 2 tartózkodással elfogadtuk. Most a jogalkotói állásfoglalás következik, mielőtt még tapsolnánk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 35 igen, 4 nem, 2 tartózkodás, mert elfogadtuk, úgyhogy most lehet tapsolni, hogyha valaki akar, vagy akármit akar. Gratulálunk a jelentéskészítőjének. Lightfried úr. Elnök úr, kedves kollégák, nem akarom sokáig a figyelmüket elterelni. Csak meg szerettem volna említeni, hogy tényleg szeretnék köszönetet mondani külön az árnyék jelentéskészítőknek, de mindenki másnak is, akik végül segítettek a kompromisszum elérésében, azoknak is, akik nem, mert a bizottság által javasoltak alapján nagyon nehéz volt a munka, és végül is nagyon jó megoldást találtunk mindenki számára, és ez is nehéz volt, de végül is sikerült. Úgyhogy köszönet ezért úgy gondolom, ez nagyon jó eredmény. Még egyszer köszönöm. Oké, okay, thank you. Elnök. Köszönöm, Lightfried úr. Köszönet az jelentés készítőknek, az erőfeszítésekért. Akkor csak azt nézem, hogy az EIB itt van-e a projektkötvények témájában, vagy időnk lesz a teázásra. Okay. The second to install the system. So we just hang fire. The guys are here, so we can. Amíg mindenki itt van, köszönet tehát. És ö, mivel megérkeztek a vendégek, ö, mindenki tartson ki egy picit, amíg ö, a, az előkészületek megtörténnek. Köszönöm. Okay, colleagues, if you've still got interviews... Kedves kollégák, hogyha még mindig eh, vannak beszélgetések, akkor kérem azt a termen kívül tegyék. Next! A következő a napi rendünkön. Okay. Next on the... A következő napirendi pontunk az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank beszámolója az Európa 2020-as stratégiához kapcsolódó projekt kötvény kezdeményezésről. Emlékeztetek arra, hogy a rendelet értelmében az Európai Bizottságnak idéglenes jelentést kell elénk tárnia arról, hogy ez a 2020-as stratégiához kapcsolódó projektkönyv kezdeményezésnek milyen ideiglenes eredményei voltak. Arról döntöttek a koordinátorok, hogy meghívjuk az Európai Bizottságot ide, hogy mutassa be ezt a bizottságunknak ezt a jelentést, és pont most ezt fogják megtenni. Két hozzászólónk lesz, Kasszóni úr, aki a klímaváltozási infrastruktúra, illetve az Euratom egység részéről érkezett. Hát elég hosszú a kiírás az ajtaján biztos. Itt van még Kovac Murphy úr, aki a speciális tranzakciók infrastruktúra részleg vezetője az EBB-nél. 10-15 percet szánnánk erre fejenként. Tudják-e már ki kíván először szólni? A bizottság lesz az első. Az Európai Bizottság lesz az első. annak ellenére, hogy az oroszok benne vannak a alapító tagok között. Keszóni úr, köszönöm szépen, hogy meghívtak engem erre a bemutatóra. Az önök szakbizottsága nagyon fontos volt ezen projektkötvény kezdeményezés kapcsán, ezért örömmel tettünk eleget a kérésüknek. Elnézést kérek a hangom miatt, hogyha esetleg elmegy a hangom, akkor majd az EBB folytatja. Amit a bizottságot illeti a projekt könyvény egy hosszabb politikai elképzelés részét képezi, melynek során finanszírozni próbáljuk az európai törekvéseket, és ennek kapcsán a közlekedési erőfeszítéseket általános politikai kontextusban emlékeznek arra bizonyára, hogy egy évvel ezelőtt az Európai Bizottság egy zöld könyvet adott ki a gazdaság hosszú távú finanszírozásáról, ez március 20 és március 26-án pedig közreadunk majd egy cselekvési tervet, egy nyomonkövetési cselekvési tervet számos területről, amelyről úgy érezzük, hogy ott javítani kellene az európai fellépést. Az infrastruktúra az egyik olyan terület a KKV-kkal együtt, amelyekről úgy gondoljuk, hogy ott fel kell lépnünk. Az Európai parlament is elfogadott egy saját kezdeményező jelentést ebben a témakörben, a tanácsban pedig létrejött egy magas szintű szakértői csoport, akik majd novemberben fognak jelenteni. Párhuzamosan egy nemzetközi vita is zajlik, ugyanis a G20-ak az OECD szintjén is van egy munkacsoport, a G20-ak most Ausztráliában találkoznak, és arról beszélnek, hogy hogyan lehetne a részvénypiacokat bevonni a hosszú távú finanszíroz, infrastruktúra finanszírozásba. Ezek a legfontosabb területek nem csak EU nemzetközi szinten, hanem globális szinten is. A kiinduló pont az az, hogy az új rendeletnek köszönhetően, de a válságot követően is nagyon fontossá vált a hosszú finanszírozás, és ehhez újabb szereplőkre volt szükség, hogy ezt biztosítani lehessen. Itt intézményi befektetőkről beszélek, például biztosítók vagy alapok. Röviden, szeretnék beszélni arról is, hogy itt a tagállami szinten történt eh, költségvetési megszorítás is, és ezért más erőforrásokra is szükség volt az infrastruktúra támogatására, a projektkötvény az egyik lehetőség. Nézzük röviden ezt a diagramot. A 2013-as adatok a következő napokban állnak majd rendelkezésre, de itt is látható már az, hogy a projekt finanszírozás szintje nagymértékben csökkent az infrastruktúra tekintetében. 2013-ban láthatjuk majd valószínűleg az első növekedést bizonyos területeken, de ez még mindig az igények alatt maradt. Ez alatta van a transzeurópai hálózatok a közúti, illetve energiahálózatok igényei alatt van ez. Itt a kötvénypiacok kapcsán voltak olyan öletek, amelyeket kötvények által finanszíroztak, 2007-2012 időszakában volt ez ugyanis itt egy mértékben eltűnt egyfajta finanszírozási struktúra, tehát itt a banki finanszírozás megszűnt az infrastruktúra projektek kapcsán, és ezt kellett, ezt a hézagot betölteni a kötvény kezdeményezéssel. Bizonyára ismerik a koncepciót az EBB kapcsán, és EU szinten ezt e, újraosztják az EU költségvetés az EBB között. Hogyha van egy portfólió, akkor a költségvet, EU költségvetés az első kockázatot vállalja, az EBB pedig a többit, tehát ez segít az Európai Unió költségvetésének például a közlekedési projektek kapcsán. Az EBB majd el fogja magyarázni azt, hogy milyen módon alkalmazták ezt. Ezáltal lehetővé válik az, hogy olyan projektekbe is be lehet fektetni, amelyben intézményi befektetők nem fektetnének bele, illetve a finanszírozási csomag költsége is így megfelelőbb. Fél évenként kell tájékoztatnunk a parlamentet és a tanácsot. Kiadtunk egy idegenes jelentést már decemberben, ahol értékeltük azt, hogy mi történt, és 2000 14 után kerül sor a végleges alkalmazására mindennek. Két tranzakciót zártunk le az energia területén, de néhány újabb tranzakció is lezárása kerül a közlekedés területén. Egyértelmű volt az, hogy a kötvényprojekteket üdvözölték a piacok is pozitív módon, és Ezáltal sikerül újra építeni a projekt kötvénypiacot, amely lassanként kezdett már eltűnni. A Connecting, Connecting Europe Facility is része mindennek, 10%-ban. A, a Connecting Europe eh, Facility költségvetésében 10% ban áll rendelkezésre eszköz. 2012-13-ban 230 millió volt a költségvetés, ezt felosztották az energia, illetve a közlekedés között. Hasonló lesz a helyzet ebben az évben is. 2015-ben kezdődik meg a végleges ez a teljes végrehajtás az értékelés után. Most az EBB-vel együtt vizsgáljuk mindezt, és azt úgy gondoljuk, hogy a projektkötvény folytatódni fog, és előkészítjük a további eszközöket is, például a garanciákat, vagy, vagy, vagy alárendelt adóságokat a következő időszakra. Talán a jövőben az különböző az equity eszközöket is fel fogjuk használni. Köszönöm, Murphy úr következik. Mr. Uh, Chairman, thank you also to the committee. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy meghívtak ebbe a szakbizottságba. Nos, vannak itt részletek, amikről majd szólni fogok, illetve Kazonni úr által elmondottakat folytatom. Nos, az EBB mit ajánl? Ez az eszköz a projektekbe befektetőknek csökkentett kockázatot ajánl, de nyilván hosszú távú tapasztalatunk van már az infrastruktúrális finanszírozásban, és ez egy nagyon fontos tényező, amelyet a befektetők figyelembe vesznek. Nagyon pozitív volt egyébként a tapasztalatunk idáig ezzel kapcsolatban. Mikrofonon kívüli megjegyzés, amit nem hallanak a tolmácsok. Nos, mi a kezdeményezés célja? Hosszú távú befektetőket kívánunk bevonni a munkába, hogy fellépjenek, leváltsák a bankszektort, vagy kiegészítsék a bankszektor szerepét. Nem csak a hosszú távú finanszírozás rendelkezésre bocsátása a cél, hanem az, hogy nagyon versenyképes alapokon biztosítsuk ezt, és így a közigazgatási hatóságoknak elérhetővé legyen, számára elérhetővé váljanak ezek a kötvények. Az egyéni esetekből látszik, hogy pozitív a tapasztalatunk. Most nem tudom, hogy a diákat el lehetne indítani, elnézést, az első projektkötvény tapasztalatunk Spanyolországból származik, egy energiaprojekt, 1,4 milliárd euróról van szó, ez volt a kibocsátás, és az EBB volt 300 milliós beruházással ugye a fő beruházó, a kötvénykibocsátás a hivatalos piacokon történt, és Európából 29 befektetőt vonzott hosszú távú finanszírozást sikerült biztosítani a projektnek, 20 éves finanszírozást, plusz olyan pénzügyi feltételeket, amelyek nagyon vonzóak voltak. Tulajdonképpen az államkötvények plusz 100 bázispont feltételeinek felelt meg. Spanyolországban ez nagyon vonzó volt, különösképpen ha megnézzük, hogy mekkora projektről van szó. Ezután a következő projekt kötvénykibocsátás az Egyesült Királyságban történt november végén. Ez is nagyon jól zajlott, már ami a beruházókat illeti. A befektetők ér, nagyon érdeklődtek, háromszoros túljegyzés volt, és 125 bázispontos árazás volt, 1,25%-kal több, mint a kormány, mint az államkötvények, és a finanszírozási szintekhez képest ez komoly javulást jelent a múlthoz képest az Egyesült Királyságban, és ez nagyon pozitív volt, nem csak azért, mert a befektetők ennyire érdeklődtek, hanem az is, hogy látható volt, hogy hosszú távú infrastruktúrális projektekbe hajlandóak befektetni. Kaszonyi úr már utalt erre, együttműködünk egyéb tranzakciók lezárásában is, és most várjuk a közlekedési ágazatban egy tranzakció lezárását, ez a belga A11-es autópálya, ezen a héten fog ez zárulni, lesz hivatalos esemény is a hétvégén. Ez egy olyan projekt, ami úgynevezett greenfield, tehát zöldmezős beruházós, nagyon pozitív. A kettő előző, amiről beszéltem, azok hosszú távú finanszírozást biztosítottak, de ugye már az építkezés megtörtént. Itt a konstrukciós szakasz most fog kezdődni. Tulajdonképpen ugye az úgy, úgynevezett idézőles alapkő letétel fog megtörténni, ha mondhatok ilyet, és a zöldmezős beruházás irányában is láthattuk, hogy a befektetők hajlandóak eljönni, ami nagyon pozitív, de a harmadik lehívási, vagy a harmad lehívási struktúra alapján működik ez, tehát ez azt jelenti, hogy a konstrukció elkezdődik, a finanszírozást viszont optimalizálják, tehát így lehet a legjobb hozzáadott értéket megvalósítani. Az érintett hatóságok egy párhuzamos folyamatban megnézték a más finanszírozási lehetőségeket a bankpiacokról, egyéb kötvény kibocsátást is, és a végén a mi kötvénykibocsátásunkat választották az egyéb feltételek miatt. Aztán tovább lépek, és még mindig folytatom ugye az időbeni felsorolást, tehát a kísérleti fázisról van szó, komoly potenciállal bíró projektekről van szó, Egyelőre 1,2 milliárd eurós összegről beszélünk, ez persze majd az egyéni projektektől függően még változhat, esetleg új projektek kerülhetnek be a sorba, de azt is mutatja, hogy a kísérleti szakasz ugye meddig tart, 2014 végéig lehet jóváhagyni ezeket a projekteket, de az EBB nagyra becsülte az Európa összekötő eszköz által lehetővé tett plusz finanszírozást 2014-es 15-ben, azért ugye, hogy ezt a hiátust egy kicsit el tudjuk kerülni, ami kialakulhat ebben a két évben. Ha az 1,22 millió euróról beszélünk, hát azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen, hogy mekkora felvett adóságot tud ezt támogatni, akkor egy még nagyobb összegre jutunk, tehát multiplikátor hatása van, és ez az úgynevezett credit enhancement. Nos, összefoglalóan mondjuk levonhatnánk a tanulságokat, vagy hogy milyen visszajelzéseket kaptunk, azt mondhatnám el, hogy a, az Európai Bizottsággal együttműködésben ö, bocsátottuk ezeket ki, 2012. novemberben kezdtük, 2013-as tapasztalataink is vannak, igen komoly a piaci potenciája ennek, nagyon komoly befektetői érdeklődés van a hosszú távú projektek iránt, komolyan érdeklődnek a kötvények iránt, amelyeket a mi támogatásunkkal bocsátottak ki. És ezért is az a véleményünk, hogy nagyon vonzó pénzügyi feltételeket sikerült megteremteni, különösképpen olyan közhatóságoknak, amelyek infrastruktúrális projekteket indítanak. Vannak még a piacon olyan projektek, amelyek nem felelnének meg a projektkötvény kezdeményezésnek, kaptak finanszírozást, mondjuk két oldalú finanszírozást magánbefektetőktől, és így tovább. De a projektkötvény kezdeményezés hatására a Castor ügy volt az egyik, a másik meg az Ofto ugye az az Egyesült Királysági Beruházás, ami a nyilvános piacokon zajlott, és a kötvénykezdeményezéssel, a projektkötvénykezdeményezéssel zajlott. Nagyon jó, a 2014-es 2011-es tapasztalataink is eddig nagyon jók. Említettem a belga példát, az A11-es országútról, de más országok is, Olaszország, Írország, Németország, Nagy-Britannia és Franciaország is potenciális projekteket indít, tehát ez mutatja, hogy nő az érintett országok száma, illetve egyre többféle projekt valósulhat meg. Az volt a célunk, hogy 5-7 projekt legyen a kísérleti szakaszban, de már mondtam, hogy a kezdeményezésnek katalizátor szerepe van, hiszen az intézmények figyelmét összpontosítja az infrastruktúrális beruházásra, beruházásokra, és a bizottság és az EBB szerepe is nagyon komoly volt. Hát, hogyha előre tekintünk, és megnézzük, hogy hogy alakul ezeknek a projekteknek a sora, akkor itt fontos elmondani, hogy ezek a állami szervek mennyi projektet indítanak. Nyilván mindez a költségvetéstől függ, tehát hogy mekkora költségvetés áll rendelkezésre. Az egyedi projektek esetében számít az, hogy mikor lehet ezeket lezárni, és persze, hogy milyen finanszírozási struktúrát választanak. Szerintünk a 2013-as évben a projektkötvények bebizonyították azt, hogy képesek eh, jól teljesíteni, még akkor is, hogyha elhalasztott lehívási struktúrát valósítanak meg, ez tulajdonképpen a szponzoroknak, a hatóságoknak a helyzetét javítja, és ez is bizonyítja azt, hogy a befektetők igenis odafigyelnek és elfogadják az ilyenfajta finanszírozás igényeit vagy szükségleteit. Tehát komoly előnyei és hozzáadott értékei vannak ennek. Gondoljunk az úgynevezett credit enhancementre, tehát a multiplikátor hatásra, ahol igen komoly hozzájárulása van a kötvénykibocsátásnak is igen komolyan erősíti a befektetők érdeklődését. A kezdeményezés attól is függ, hogy a hitelminősítők milyen döntéseket hoznak. Az A11-es projektre, ha visszautalhatnék Belgiumban, itt a minősítés az úgynevezett alacsony fokozatból, az 3B ból fölkerül majd az 1A kategóriába, ez igen stabil minősítés, A- lesz tehát, és ez nagyon jó, megfelel annak a célnak, amit a kezdeményezés kitűzött maga elé. Nos, hát hogyha röviden összefoglalhatnám még azt, hogy a tapasztalatokra hogyan építünk a jövőben, akkor a következőt mondanám. A zöldmezős beruházások esetében ugye nyilván elmondható, hogy ide kívánunk odafigyelni. Az első ilyen befektetés az nagyon jó tapasztalatokkal járt 2014-ben és utána is folytatni kívánjuk ezt, az a véleményünk, hogy pozitívak a tapasztalatok, és a befektetők igenis képesek a projektek igényeinek megfelelni. Az a véleményünk, hogy ez a projektkötvény kezdeményezése a standardizáláshoz is, is hozzájárul, érdekli a befektetőket az infrastruktúra, illetve az ilyen projektek, de azt szeretnék látni, hogy ugyanolyan jellemzők jelenjenek meg, tehát nem támogatnak azt, hogy minden egyes projekt nagyon jelentősen eltérjen egymástól. Könnyebb nekik befektetni akkor, hogyha hasonlóak ezek a projektek. Aztán diversifikáció, ami az országokat és az egyes ágazatokat illeti, hát Dél-Európában is bonyolítottunk projekteket, ugye említettem a spanyol projektet, aztán következett Belgium, aztán következett az Egyesült Királyság, tehát igen sokféle, és számítunk arra, hogy még többféle ország csatlakozik 2014-ben, Írország, Németország, Franciaország, Olaszország, és így tovább megpróbáljuk az eszközt a lehető legnagyobb területre kiterjeszteni. De ami már korábban elhangzott, az érvényes, tehát sokat nagymértékben függ az, hogy milyen projektek kerülnek a piacra. Itt piaci eszközről van szó, tehát mi nyitottak vagyunk, de ugye attól függ az, hogy mit tudunk lépni, hogy milyen projektek jutnak el abba a szakaszba, hogy támogathassuk őket. Végül pedig az Európát összekötő eszköz, tehát a CEF szerepét itt fontos, fontos megnevezni, mert tanácsadási szolgáltatásokat lehet nyújtani a CEF keretében, és lehet támogatni a finanszírozáshoz való hozzáférést, engedélybeszerzés és így tovább. Végül pedig a közbeszerzést lebonyolító szervezetek számára tájékoztatást lehet adni hogy hogyan lehet a közbeszerzési eljárásokat alakítani, úgy alakítani, hogy az érintett befektetők figyelmét fölkeltsék. Köszönöm szépen. Nagyon szépen. Köszönöm. Szeretnének egyelőre hozzászólni, és Lichtenberger asszony. Van-e még valaki? Okay, I'll start with Matthew Gross. Matthew Gross-sal kezdjük. Nagyon köszönjük ezt az információt. kérdéseim arra vonatkoznak, hogy hogyan fog ez egyáltalán működni. Az EBB valamilyen tanácsadó szerepet fog felvállalni? Mennyire készültek fel erre? Van-e gyakorlati példájuk az ilyenfajta együttműködésre, amely a projektkötvényekre vonatkozik? Két konkrét kérdésem is lenne a projektkötvények felhasználását illetően. Mennyiben kerül az, hogy felhasználunk ilyen projektkötvényeket. Szerintem itt nem jótékonyságról van szó, ehhez is kötődnek költségek. Kíváncsi lennék, hogy néznek ki ezek a költségek. Ezen kívül az EBB ezeket a kötvény, projektkötvényeket csomagban kínálja, vagy lehetne ezt esetlegesen egyéni támogatásként felkínálni ezek lettek volna a konkrét kérdéseim. Thank you very much. Ms. Köszönöm szépen, Meissner asszony. Ja, mich würde Igen, engem a következő érdekelne. Nem igazán volt kísérleti fázis, ha jól látom, hisz igazából ez kísérleti jellegű projektkötvény lett volna, vagy ez már maga a kísérleti fázis. Tehát úgy volt, hogy lesz egy kísérleti fázis, és aztán kezdődik meg az egész. Ezt jónak tartom, de nagyok voltak az elvárások is. Úgy gondoltuk, hogy majd egyfajta leverage lesz, tehát így meg lehet többszörözni a rendelkezésre álló eszközöket. A konkrét kérdésem a következő, tehát, hogy ez egy igazi fázis volt, vagy ez egy kísérleti fázis volt-e? Mit gondolnak eh, az EBB részéről? milyen fajta leverage, milyen fajta eszközt, megtöbbszörözést eh, lehet elérni ezzel Oli Rén azt mondta, hogy akár 20 szorosra is rúghat ez. Én azt kérdezném, A harmadik kérdésem az az, hogy Kelet-Európában nagy lenne az igény az infrastruktúrák irányába, de nem, tök minden, nem sok minden történt. Mit lehetne tenni. Persze én nyugatról érde- érkezem, de azért érdekel Európa többi része is, Kramer úr. Úgy vélem, hogy a projektkötvényeket azért hozták létre, hogy olyan pénzhez jussunk, amivel nem rendelkezünk, és az előadásukban 8 vagy 10-szer elmondták azt, hogy befektetői érdekek. És azt is elmondták, hogy persze a befektető nem akar minden projektet finanszírozni, persze vannak bizonyos projektek, amelyeket kiválasztanak, persze vannak olyan projektek, amelyek pozitívak, ezekből sok minden jó származik, és vannak negatív projektek. Svájcban is volt egy vita, ott is magánfinanszírozásról volt szó, PPP-kről, és ott azt mondták, hogy vannak olyan projektek, amelyek jók, és amelyekből profitálni lehet, de ezeket nem akarjuk az iparnak adni, ezt megtartjuk magunknak. És vannak a rossz projektek, és azt úgyse választják a magánbefektetők. Ez egyértelmű, és pontosan erről van szó. Az én tézisem az az, hogy nem úgy kevés pénzük van, hanem az a pénz, eh, amivel rendelkezünk a közlekedési szektorban, azt rosszul költjük el. Egy német példát hadd mondjak. 94 óta zajlik a vasúti reform, akkor fogadták azt el, az elmúlt 20 évben nem csak 15 szeresére nőttek az árak, hanem 800 milliárdot fektettek be a közlekedésbe, és ennek az a mérlege most, hogy a távközlekedésben kevesebb utas van, mint 20 évvel ezelőtt. Mi lett volna, hogyha 20 milliárddal több projektkötvény lett volna, jobb lett volna a helyzet? Nem hiszem. Kit érdekel a projektkötvény? akkor, hogyha könnyebbé teszik a finanszírozás, az nem jelenti, hogy jobbak lesznek a projektek. Az elmúlt évben nem láttam volna olyan projektet, amelynek a végén azt mondták volna, amikor az kész lett, hogy ez jó volt, megérte. Nem lehet olyat megnevezni, eh, ahol már lezárult volna egy projekt, és ez, ez és ez lett volna a tapasztalat. Például 2008-ban Finnországban kellett volna egy projekt, minden le volt rögzítve, mégsem készült ez el. Hamburgi példákat is tudnék említeni. Tehát ezért fontos az, hogy óvatosak legyünk. Meissner kollégám tette a kísérleti projektet. Ezért örülnék annak, hogyha egyetlen egy olyan projektet tudnának felmutatni, amelynek megmondanák, milyen voltak az elvárások, ezzel szemben hogyan végződött, milyenek az eredmények, de hát így, ha bár a remény, ha meg utoljá, utoljára, de én az én tapasztalatom alapján, amit a ppp kel eh, szereztem, szkeptikus vagyok. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr, a szót. Három kérdésem lenne. Az első következő. Van egy kísérleti fázis, ez eredetileg két év volt, és 250 milliós korláttal éves szinten. Nos, hogyha az előirányzott szabályokat nézem, pillanatilag nincs meghatározva, hogy mi történik a kísérleti időszak lezártával mert ugye jön egy értékelési időszak, de hát ez mennyi időt fog felölelni? Három hónapot, hat hónapot? Az értékelés alatt lehet valamilyen befolyással élni ezekre a hitelfeltételekre a projektkötvények vonatkozásában? Vagy várjuk, hogy megszülessen az eredmény? Tehát ugye, ha két év alatt 250 millióról van szó, akkor a véget ér az értékelési időszak, ugye valamilyen munkát végeznek, tehát véget ér az értékelés, beadásra kerül a vélemény, a két időpont között mi történik? Nem lesz semmiféle hitel? Második kérdésem. Már kétszer hallottam beszámolót a projekt jelenlegi állapotáról, de a közlekedéssel kapcsolatban semmit nem láttam. Közútit. Van-e valamilyen ilyen jellegű projekt, főleg a vasút, vagy pedig a tengeri vonalak vonatkozásában? Harmadik megjegyzésem. Az a tény, hogy csökkentették a kockázat szintet, ez semlegesített valamilyen más területeket? Ez volt ugye az eredeti cél? Vagy mi a helyzet? Mert az LGTT és a projektkötvények között ugye meghatározásra került egy központ. Köszönöm szépen. Ja, herzlichen Lichtenberger asszony, köszönöm szépen, hogy előadást tartottak. Engedjék meg, hogy leszögezzem az elején, hogy itt építési politikáról van szó, és nem pedig közlekedési politikáról, és sajnálatos módon nagyon gyakran beszélünk a szétválasztásról a közlekedés növekedések kapcsán. Mi azt szerettük volna, hogy a széndiokszid kibocsátás csökkenjen, viszont itt a arról van szó, hogy a közlekedési politikáról lekapcsoljuk az építési politikát. Az építést úgy hajtják végre, hogy nem veszik figyelembe megfelelő módon a közlekedés hatékonyságát. Ez egy pont. Most már kiéleződik ezen a területen ez, és a magánbefektetők elsősorban persze a kisebb és az átlátható projekteket részesítik előnyben, melyek során, ahogy már mondtam, az intézmények viselik a kockázatot, a profitot pedig majd a vállalatok. Ez azt jelenti, hogy ez a fajta patchwork, amit láthatunk Európában, a közlekedés területen egyre inkább növekedni fog. A közös közlekedés politikai megközelítésre van szükség, amelyről itt az Európai Parlamentben is beszélünk, amely megfelel a fehér könyv célkitűzéseinek is. Meg kell vizsgálni azt, hogy mindez tükröződik-e a döntésekben, vagy azt történik, hogy valaki valamit építeni akar, megépíti, aztán meglátjuk, hogy mi történik. Tehát amiről itt döntünk az Európai Parlamentben, az mennyire hat ki az önök befektetéseire, vizsgálataira, az önök ítéleteire az egyes befektetések kapcsán, vagy egyetlen van-e ennek a döntésnek, van-e a döntéseinknek bármilyen fajta hatás az önök döntéseire? A második kérdés, amiről szeretnék beszélni, az az, hogy az ilyenfajta dolgok az építés területén általában eléggé gyakran körül vannak véve a korrupcióval, ez egy általános tény, számos tudományos kutatás is igazolta azt, hogy eh, ez megtörténik. A befektetőket, hogyha mentesíteni akarják a kockázatoktól, akkor gyakran megtörténnek ezek a dolgok, de erre ügyelni kell, hogy ez ne így legyen, mert azt láthatjuk, hogy ezen a területen a költségek túllépése az nem kivétel, hanem a szabály, és egy Európa szerte végzett tanulmány értelmében 60-200%-os költségtúlépések voltak az infrastruktúra területén, tehát túlságosan kis költséget számolnak fel eleinte, viszont nagy sikert, Ez egy ismert jelenség. Ki szállítja önöknek a közlekedési előrejelzéseket? Az üzemeltető, vagy a tervező, vagy, vagy önök? Vannak-e független szakértők, akik megvizsgálják a közlekedési prognózisokat, hogy ezek helyesek-e? Van néhány kirívó példa, én ismerek ilyen kirívó példákat, ahol ahol ez nem volt megfelelő. Észak-Olaszországban hallottam arról, hogy az autópálya körgyűrű Milánó körül ilyen finanszírozásból fog megépülni, annak érdekében, hogy a vasútról átkerüljön a közúti közlekedésre a személyszállítás, áruszállítás, ezek olyan pontok, amelyek nem jönnek szóba a TEN eszközök számára, ezt láthattuk Észak-Olaszországban, viszont számomra ez érdekes lenne, hogy ez milyen mértékben lehetne lehívható projektkötvényekből. Kockázatos dolognak tartom, pontosan a közlekedési infrastruktúra tekintetében, főként akkor, amikor azt látom, hogy természetesen elsősorban valamilyen átláthatóbb utat szeretnének finanszírozni, ez tűnik ki a jelentésből, és nem annyira koncentrálnak a fenntartható közlekedési eszközökre. Hogyan vonnának önök ebből mérleget, és milyen fajta változásokat látnak? Thank you. Thank... Köszönöm szépen. Végül én is szeretnék kérdezni valamit. Köszönjük, úr, a Moral Insurance Company erről volt szó, hogy ezek nincsenek jelen a piacon. Én sose tudtam, hogy léteznek ilyen biztosító társaságok, erkölcsi biztosító társaságok. Nem halljuk a választ sajnos monolined, bocsánat, én moralt értettem, mert ezt teljesen furcsának tartottam, na minden esetre. Minden esetre én azt szeretném elmondani, amit Dominik Rike is eh, említett. Az A11-es autópályánál a magán befektetők úgy gondolják, hogy ez egy lehetőség, be kell folyni ebbe, hogy visszakapjuk a pénzt. Ami az energiát illeti oké rendben, ebben is van valami. De ami a közlekedést illeti, a kérdés az, hogy ha például vasútról van szó, akkor a plan to tunnel through somewhere Hányszor lesz túljegyezve ez a kötvény? Vagy ha például az én hazámban nézzük a helyzetet, a kormány minden egyes titakozásra azzal válaszol, hogy hogyha valamilyen alagutat építünk, akkor mondjuk Londonba indul Manchesterig tart. Tehát ez mennyibe kerül? Úgyhogy itt most azt akar, oda akarok kiukadni, hogy túljegyzik-e ezeket a projekteket? Mert én úgy értettem, hogy a kötvény projektek akkor érdekesek, hogyha a magánpiacon valamilyen hiányosság van. De nem akarok itt most a pénzpiacokba belemenni, mert akkor egy hétig itt ülünk. De tényleg az érdekes kérdés az, hogy hol vannak azok a projektek, kísérleti projektek, ezzel kapcsolatban az úgynevezett marginális területeken. Amikor itt az értékelő ügynökségekről volt szó, akkor azt gondoltam, hogy arról lesz szó, hogy ugyan már kiválasztotta meg őket, ők kinek kötelesek beszámolni és felelősséggel ö, tartozni. Nos, mi van a marginális projektekkel, hogyha használhatom ezt a terminológiát? Ezek lesznek például a vasútra, a kikötőkre vonatkozók, ahol a magánbefektetők nem látják a nagy eurót villogni a szemük előtt. Jó, Kasszoli úr, parancsoljon öné először a szó, aztán Murphy úr következik a válaszadás sorrendjében, hogyha ez megfelel önöknek. Köszönöm, elnök úr. Köszönet a kérdésekért, néhányra próbálok válaszolni és aztán majd Murphy úr folytatja. És ha vannak még további kérdések, nyilván visszatérhetünk ezekre. Nos, mi a helyzet most? Most költségetési szempontból 2012-13 volt a ö, kísérleti szakasz 230 millióval, a projektek jóváhagyásával 2014-ig mehetünk, a végrehajtás pedig 2015-16-ig tarthat. Nos, ami a Connecting Euro Facility illeti, a jogalkotó közelmúltban úgy döntött, hogy a kezdeményezés folytatódik, 2014-15-ben potenciális költségvetési elkülönítésekkel, hogy ne legyen megszakítása folyamatban. Ami a tőkeáttételt illeti, illetve a teljes mértékű értékelés, ugye 2015-ben ö, ö, kerül ö, elkészítésre, de az értékelés során is folytatódik az elkülönítés. Nos, ami a tőkei áttételt illeti, 2015-20 vonatkozásában. A kalkuláció következőképpen alakult. Az EU költségvetés a teljes beruházással szemben. Úgyhogy ami a kockázatviselést illeti, az európai költségvetést, illetve az EBB. Az európai költségvetés olyan 30%-ig az első kockázatkör, az EBB finanszírozás pedig több mint háromszorosa, három és félszerese az EU által elhatárolt költségvetésnek. Mivel? Az EBB csak 20%-ig vállalhatja fel a hitelezést, a, illetve a biztosítását ezeknek a kötvényeknek 5%, 5-szörös tőkeáttételi különbség van. Úgyhogy ez olyan 15-20-szorosra alakul a költségvetési elkülönítések vonatkozásában az EU oldalról. Remélem, hogy ez már egyértelművé teszi, hogy mi a helyzet most. When it comes to what, when you say marginal projects, so... Nos, ami a marginális projekteket illeti. Először is azt hiszem rámutattunk arra, hogy a kötvénypiac eltűnt. Tehát ez egy finanszírozási eszköz volt egy darabig, de aztán hosszú évekre eltűnt a piacról. Úgyhogy az EBB-vel együtt próbáltuk ezt a koncepciót javasolni, ezt az új koncepciót, hogy újra felélénkítsük a piacot, és az intézményes beruházók életét megkönnyítsük, hogy újra teremtsük a piacot. Tehát a kísérleti időszak pontosan arról szólt, hogy bebizonyítsuk azt, hogy ez a koncepció működik, és a piac is reagáljon, illetve általánosságban ez pozitív fejlemény, mert tényleg a piac újra fellendült. Aztán, amikor jön a következő szakasz, a kísérleti szakaszt követően, számunkra rendkívül fontos, és gondolom az EBB számára is, hogy ez nyitott az új országok számára is. Tehát a struktúrát javítani kell, bizonyos beruházási aspektusok vonatkozásában, és nyitott lehet új ágazatok számára is. A bizottságnál készek vagyunk az előrelépésre, és azon gondolkodni, hogy például, ha például a fenntartható közlekedés számára rendelkezésre áll, vagy más területekre is, amelyek most a marginális területeken található, akkor tovább léphessünk. De ahogy korábban is említettem, alapvetően fontos, hogy bármit teszünk az EBB-nél, a projektek finanszírozása, a kötvények létrehozása. A lényeg az, hogy jó projektekkel rendelkezzünk. Azt hiszem, az önök számára is, és nekünk is, hiszen ugyanazon a hullámhosszon vagyunk. A lényeg az, hogy a, az emberek számára jó projekteket támogassunk. A projektkötvények olyan struktúrát teremtenek, amelyek azt jelentik, hogy jobban finanszírozhatók, és az emberek számára kevésbé költségterhesek legyenek. Itt most nem likviditási probléma a legjelentősebb a piacokon, hanem az, hogy nincsenek jó projektek. És például a következő Connecting Europe Facility segítségével ez a feladatunk, hogy jó projektek felé tereljük a projekteket, amelyek közérdeket képviselnek, és aztán új technikák, eszközök kialakítása a megteremtés következő lépése, nem pedig fordítva, tehát nem a jó eszközök fogják a jó projekteket létrehozni, hanem fordítva. Szavahihetőség, átláthatóság kell a projektek terén, és aztán gondolom, hogy javíthatunk az eszközökön is, mint például a projekt kötvényeknél, a hitelfeltételeken, illetve hogy hogyan tudjuk a beruházókat, beruházók számára vonzóvá tenni. Nos, úgy gondolom, hogy az is fontos, hogy a projektkötvény szigorúan az előző szakaszhoz kapcsolódik, a kísérleti szakaszhoz, az előző szakaszhoz, illetve a Connecting Europe Facilities-hez. Tehát csak ezen a két területen működhet. Aztán majd az EBB eldönti, hogy hogyan tovább más területeken a Connecting Europe Facility keretén belül, és mindannyian reméljük, hogy ez járható út lesz. Ami viszont fontos az ágazaton túl, az LVB kapacitása, hogy hogy tudja értékelni a projekteket. Például, ami a környezetvédelmi szempontokat illeti, a korrupciót, a megfelelést, a környezetvédelmi irányelveknek. Tehát tényleg nagyon alaposan kell értékelni a projekteket, hogy bizonyos ö, biztosítékok legyenek, hogy legalábbis ne csúszon teljes mértékben félre valami. Nem tudom, hogy mindenre válaszoltam-e, a kollégámat arra kérem, hogy a finanszírozási feltételekre koncentráljon, illetve azon kérdésekre, amelyek arra irányultak, hogy a közlekedési előirányzatokat és egyebeket hogyan kezeljük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egymás után fogom végigvenni a kérdéseket. Ha lehet, a tanácsadai szolgáltatásokról kérdeztek, illetve arról, hogy ezek hogyan támogathatják a projektkötvényeket és projekteket. Hát itt azt mondanám el, hogy vannak már létező kezdeményezések, például az Európai PPP szakértői központ, amit az EBB működtet, tehát így próbáljuk azt elérni, hogy a nemzeti hatóságok osszák meg egymással a jó gyakorlatokat. Említettem már a közbeszerzési politikát, hogy ezt megpróbáljuk a lehető legrugalmasabbá tenni, hozzáigazítani a helyzethez. Itt is hasznos a nemzeti hatóságok közötti tapasztalat megosztás, tapasztalatcsere. Aztán projekt szinten hogyan támogassunk projekteket, jó projekteket. Ez is mind hasznos. Nem szükséges az, hogy projektkötvények által támogatott projektek legyenek, hanem általánosságban is információ. Az EBB nem csak a PPP finanszírozást támogatja, hanem mi a közszektort, nemzeti hatóságokat támogatjuk, tehát a működés minden esetben a projekt működés fontos és az európai társfinanszírozással megvalósuló projektek is nagyon fontosak. Az Európai Bizottság ott támogathatjuk abban, hogy hogyan lehessen ezeket a projekteket megvalósítani, esetleg olyan országokban, ahol az intézményi kapacitást erősíteni kell még, bővíteni kell még, és így tovább. Ami a projektkötvény kezdeményezés árát illeti, az EBB által kiszabott díjak, tehát ugye egyrészt a, a tőkeköltség, ez a kockázat, tehát tulajdonképpen ez egyfajta számítás, a kockázatszámítás, a költségek megterüléséről van szó, tehát nem magán, a magánszektort nézzük, az ottani megtérülést, ami pedig a kísérleti szakaszt illeti most, és ez is ugye a felülvizsgálatot érinti már, ami 2015-ben lesz. Most a 2013-as, 14-es teljesítményre figyelünk, tehát megpróbálunk arra építeni, ami 13-ban már megtörtént, arra építünk most, és jól össze lehet eh, hasonlítani, fel lehet mérni, hogy mit ért el egy projekt. Részletesen meg lehet vizsgálni az érintett projekteket, az előnyöket, a az eszköz katalizátor hatását meg lehet nézni. Aztán, ami a tőkátételt illeti, hát tulajdonképpen a kísérleti szakaszban eh, ugye három szektort érintett ez, 200 millió a költségvetésre, 20 millió a széles sávra, 10 millió az energia ágazatba, és a projektkötvény kezdeményezésekben ugye már beszéltem a Castor és az Ofto projektről, 1,8 milliárd euróra rúgott körülbelül euróban a finanszírozás, és emögött a költségvetési támogatás csak 10 millió volt, tehát lehet látni, hogy micsoda multiplikátor hatása van ennek. Ugye tudjuk, hogy a kísérleti szakaszban például az energiaszektorban mennyire korlátos összegek álltak rendelkezésre. Jó projektek. Az EBB Az EBB mindig a úgymond normálisnál is több kockázatot vállal magára, tehát nagyon fontos, hogy jó projekteket válasszunk ki. Nem feltétlenül azt jelenti ez, hogy Európa leggazdagabb részében bonyolulnak ezek a projektek, hanem ez azt jelenti, hogy jó struktúráltak, jók a szponzorok, és a kockázatokat megfelelően azonosították úgy, hogy ezeket végig lehessen kezelni a projekt időszak alatt. Persze az egész Európai Unióra vonatkozik ez a kezdeményezés, tehát általános jellemzőről van szó. Gondoskodni kell arról, hogy a projekteket jól menedzseljék, és azok jól struktúráltak legyenek. mondhatnám azt, hogy a modális egyensúly, vagy hogy is fogalmazom, tehát hogy milyen típusú projekteket támogatunk, az is fontos. Az LGTT projekt esetén például a bordói a nagysebességű projektet támogatok, illetve a London Gateway kikötői projektet, és említettem még valamit korábban. Ez pedig az a kis szűk idő ablak volt, ami rendelkezésre állt a kísérleti szakasz a projektkötvények esetén. Tehát, hogy azt az időszakot kell kiha, ki, kellett kihasználni, amelyek olyan projekteket, ahol az EBB a jóváhagyást 2013-14-ben meg tudja tenni, tehát amelyek már beértek azok a projektek. Ez a vasúti ágazatra igaz, hogy mondjuk itt most nincs olyan sok projekt, amely most érne be, tehát vannak fontos projektek a jövőre nézve, de sajnos pont ebben az időablakban nem olyan sok projekt érik be. Ettől függetlenül az EBB nagyon is szeretné támogatni a magánfinanszírozást a vasúti ágazatban, illetve a belvízi hajózás esetén is, tehát támogatnánk a beruházókat, e- ezen a területen is többet dolgozunk, és természetesen a pénzügyi hatóságokkal folyamatosan kapcsolatban állunk, hogy azonosítsuk a potenciális projekteket. Ami pedig az értékelést illeti, ugye 2015-ben lesz a felülvizsgálat, ezt majd a bizottság végzi el. Fontos lépés lesz. hogyan bonyolítja ezt majd az EBB, tehát hogy 2013-14-re milyen költségvetési forrásokat azonosítottunk, és 2015-től mi elrendelkezésre. Erről azt mondanám, hogy hát egyrészt ez a megállapodás lehetővé tett további finanszírozást, a CEF megállapodást, tehát van még plusz 230 millió euró, hogy ez azt jelenti, hogy van egyfajta szinkronizálás, de ami a kötelezettségvállalásokat illeti a CEF-en belül, tehát a 230 millión túl, ez attól függ, hogy hogyan alakul 2015-ben a felülvizsgálat. Ez persze ugye majd a bizottságtól függ. A bizottság fog beszámolni erről a tanácsnak és a parlamentnek. Az LGT-t, illetve hogy az eszközök közötti összekapcsolás, megvan még mindig ez az eszköz, tehát tényleg a projekteket jóvá lehet hagyni 2014 végéig az LGTT eszközön belül is. Itt a olyan projektekre összpontosítunk, ahol a közlekedési kockázat nagy. És említettem már, hogy ugye a bordói vagy a londoni példát, de vannak egyéb projektek is Európában, ahol komoly a közlekedési kockázat, de szerte Európában igaz az, hogy tulajdonképpen inkább nem a közlekedési kockázat alapját nézik, hanem azt, hogy a rendelkezésre állás megvalósul-e. Az lgtt t föl lehet használni bizonyos területeken, de nem mindenütt. Ami pedig a CEFET illeti, az Európát összekapcsoló eszközt, itt is van egy eszköz, ami a projektkötvény eszközt, eszköz mellett működik. Ugye a projektkötvény eszköz az a kötvénypiacokon működik jól, és ez a másik pedig a banki piacokon. Megpróbáljuk megoldani azt, hogy azok a projektek is támogatást kapjanak, amiket nem lehet a projektkötvényekkel finanszírozni. Tehát például egy kikötői projekt, ahol egy kikötői cég a végrehajtó, ami nyilván magáncég, akkor itt is átgondoljuk, hogy hogyan lehetne az LGTT eszközt használni, hogy támogathassuk az ilyenfajta projektet is, amit ugye most nem fed le a projektkötvény kezdeményezés. Aztán projektek kiválasztása, környezetvédelmi és egyéb szempontok. Kazoni úr már kiemelte, hogy a projektkötvény kezdeményezés kritériumai között szerepel a tenté, a széles sáv és egyéb szektorok, tehát azt hiszem itt meghatározzuk elég jól, hogy milyen projektekről van szó, utána pedig nyilván az EBB teljes körű elemzést és értékelést végez, és ezután pedig az egész projektet végigkíséri. Korrupció. Hát nyilvánvaló, hogy ezt el kell kerülni. Aztán a költségtúlépést is az egyik kérdés, ami mindig felmerül, különösképpen a PPP-k esetében, hogy nagyon keményen megírják a szerződést, hogy ezt sikerüljön kizárni, hát nyilván a kockázatot nem lehet teljesen kizárni, legalább csökkenteni tudjuk. Ha valaki egy befektető, és csak a PPP-re támaszkodik, hogy visszakapja a pénzét, akkor nagyon szigorú feltételeket akar, illetve szigorú ellenőrzést és útmutatást, arra vonatkozóan, hogy nem lesz költségtúllépés, tehát hogy eléggé erős legyen a szerződési környezet. Az előrejelzések, igen, ez is nagyon fontos a PPP elemzésben, különösképpen olyan projekteknél, ahol ilyen kockázatok vannak, közlekedési kockázatok, és ezt meg is vizsgáltuk már. Minden egyes projektet részletesen elemzünk, érzékenységi, érzékeny pontokat kijelöljük, és így tovább. Visszatérnék még gyorsan arra, hogy PPP vagy nem PPP, hát természetesen ez egy sokkal szélesebb körű vita. A projektkötvény kezdeményezés olyan projektekre összpontosít, ahol megszületett a döntés, hogy magánfinanszírozást vonnak be. Mondtam már, hogy az EBB nagyon sok projektet finanszíroz, és ahol nincs magánfinanszírozás, ott nyilván közfinanszírozás van. Persze az is felmerül, hogy milyen nemzeti hatóság, hogyan dolgozza ezt ki, milyen pénzügyi, fizikai megszorítások vannak, és így tovább. Általában az a feltételezés, hogy a magánfinanszírozás jelentősen részt vesz egy projektben, nem feltétlen, feltétlenül az egyetlen szempont, de fontos. És nyilván versenyfeltételeknek megfelelő körülményeket kell teremteni, tehát a nemzeti hatóságoknak is hozzáadott értéket teremteni, és a szponzoroknak is. Az EBB milyen kritériumokat alkalmal? Hát nyilván pozitív megtérülési rátát várunk, ez nagyon világos. Egyfajta benchmark ez tulajdonképpen, amikor eldöntjük, hogy egy projekt jó-e vagy sem. A megtérülési rátát nézzük. És végül pedig, ha még megengedik, egy utolsó dolgot ad mondjak. Olyan projekteket és finanszírozhatunk, ahol mondjuk a magánfinanszírozás bebukott, vagy nincs jelen a magánpiac. Ez egy kérdés. Persze a cél ugye az lenne, hogy beugorjunk egy ilyen esetben, és ne legyen szünet a finanszírozásban, lehetőleg szerte Európában, meg kell nézni a bankszektor hosszú távú kapacitását, meg kell nézni, hogy az ilyen hiátusokat, vagy ilyen hiányokat hogyan lehet betömni. Nyilván az infrastruktúrális befektetők tényleg a kézzelfogható eszközökben érdekeltek, úgyhogy ez is jó. Aztán a túljegyzés, jó jel vagy rossz-e, hogyha valamit többszörösen túljegyeznek, Hát ez legalább, ha az befektetők érdeklődését nézzük, akkor ez jó jel. A projektek esetében pedig a, az úgynevezett credit enhancement célja az, hogy vegyünk egy projektet, amely nem biztos, hogy nagyon erős egy adott országban, egy adott szektorban, és a rendelkezésre álló finanszírozás szempontjából, és így nagyon sokat vonzhat még a multiplikátor hatás miatt. Nem azt jelenti, hogy nagyon-nagyon gyenge projektekről van szó, hanem olyan projektekről, ahol esetleg a maga finanszírozási aspektus gyengébb, de maga a projekt jó, és akkor a, ezzel a segítséggel meg lehet többszörözni a finanszírozást. Aztán a minősítők, hát nyilván a hitelminősítők fontos szerepet játszanak a befektetők szempontjából is, de nem ők az egyetlen elem ebben a játékban. Az EBB részvétele a munkálatokban nagyon fontos volt, mert ösztönözte a befektetők részvételét. Úgy érezték, hogy na, itt egy partner, aki elkötelezett a projekt irányában, végig fogja követni a folyamatokat, és így a, vissza, a megtérülés vagy a visszafizetés az biztosított. Nyilván a projektkötvény kezdeményezés és az állami hatóságok részvétele is ugyanilyen fontos. Köszönöm. Quickly, Eva, because we've all, we're all the uh, time uh, the question, on this issue. Uh, gyorsan. Uh, a milánói autópálya kapcsolat, illetve az észak olaszági autópályákra vonatkozó kérdés nem került megválaszolásra, hogy ez rajta van a programon, vagy nincs. Már korábban említettem, az olasz projektek igen aktuálisak. A kérdés az, hogy mikor melyik projekt. Én nem vagyok ennek a szakértője, a milánói autópályáknak, de tudom, hogy volt egy finanszírozás az EBB részéről, és tendencián Milánó vonatkozásában is. Ezeket a projektkötvény kezdeményezés keretében finanszírozták, stb. stb. Ez talán külön vitatárgyát képezni. Nem halljuk sajnos a hozzászólásokat. Elnök, nagyon köszönöm. Azt hiszem, hogy ezekkel van egy kis gond, nevezetesen a mi prioritásaink, a szerintünk ahogyan tovább, és ahogy önök látják, hogy jó, jó, jó, a, a ten tével foglalkozunk, a prioritásokkal, mint új koordinátorokkal, és hát amikor az infrastruktúrákról kérdezek a kikötőinkben, stb. Mert nyilván a magán befektetők tudja, hogy nem lesznek ott, és most ugye nem úgy mennek a dolgok, hogy pont akkor fognak a dolgok jól alakulni, hogy a mi prioritásként megállapítottuk őket. Igen, az autópályák prioritások, de hát azt hiszem a lényeg elhangzott. Uraim, nagyon köszönöm mindkettőjüknek a beszámolót, a válaszokat a kérdésekre. Ami a képviselőket illeti, a következő ülés ö, április 1-én, kedden, 9 órakor lesz. A az A5G3-ban, és a koordinátorokat szeretném kérni 11 órakor, amikor Kálász biztos úr a három oldalú egyeztetésekről számol be. Lezárom az ülést, köszönöm.